Néhány bejelentést szeretnék tenni. Az első, informálni szeretném önöket arról, hogy a 226-os cikke értelmében, a 4-es bekezdés értelmében az ügyrendi szabályzatban nem érkezett kérvény a szavazás javításáról, mint ahogy azt tegnap 10 órakor bejelentettük, tehát ezt így elfogadottnak tekintjük. A második közlemény az ajánlásoknak meg